Kollégák, kedves biztos úr, kezdjük újra a munkát, folytassuk a munkát. A tegnapi ülési jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket elérhetővé tettük, ezzel kapcsolatban látom senkinek nincs mondandója, így aztán elfogadottnak tekintjük a tegnapi ülési jegyzőkönyvét.